Kezdjük, csak egy óra áll rendelkezésre, sőt még kevesebb, mint egy óra. És nagyon fontos cseréjére fog most sor kerülni. Régóta vártunk már erre, és végre lehetőségünk nyílik arra, hogy beszéljünk együtt, és üdvözlöm mindkét alelnök Dombrovski, biztos Moszkovici, biztos urat velük tudunk most vitát folytatni. Márciusban vagyunk most, amikor nem csak az a csomag, amit december 6-án közreadtak az EMU elmétéséről, fontossá válik, hanem mindaz, ami időközben történt, és várjuk azt, hogy mit tudnak elmondani arról, hogy mi lesz már a csomag a következő részében májusban, és hogy olyan készülnek fel az Európai Tanács júniusi ülésére. Reméljük, hogy nem csak az lesz, hogy már a vitákat ismételten elhalasztják egy következő ülésre, ahogy az történt. Döntő fázisba értünk, nagyon fontos javaslatot tettek. Mindannyian tudjuk, hogy főként az ESM, illetve a koordinációs és irányítási javaslat, és vannak érdekes, fontos közlemények is a jövőre vonatkozólag, illetve a célzott változtatások is a közös rendeletről. Tehát egyfajta kísérleti projekt ez, amelyen hozzá lehetne járulni a reformokhoz. De hiányzik még valami, ezt mindannyian tudjuk, és a szakbizottság mindig is a fiskális kapacitás, a makrogazdasági stabilitás támogatója volt, kell egyfajta kapcsolat között, amit javasoltak, és ami fog történni. És most, márciusban, jó az, hogyha a decemberi csomagról is szót ejtünk, és megvizsgáljuk azt, hogy mi vár még ránk. Ami a csomagot illeti, csak politikai megjegyzéssel tudok élni és ezt gyakran teszem, hogyha erről a kérdésről beszélünk, a parlament amellett van nagyon erősen, hogy támogassuk azt a jogi alapot, amit a bizottság javasolt az ESM-mel kapcsolatban. Az a 352-es cikk, egy közösségi jogi alap, tehát mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi nem működik az Eurogrupban, vagy a tanácsban, ugyanis nem kaptuk még meg a jogi szöveget hivatalosan, láttuk a javaslatot, de semmi nem ért el hozzánk, amivel dolgozhatnánk. Tudjuk, hogy a tagállamok azt mondták, hogy először a tartalomról szeretnénk beszélni, utána csak majd az intézményi keretről, de a két dolog nem elválasztható egymástól. Itt az ideje annak, hogy tisztázzuk azt, hogy most az egész csak egy fikció, vagy ez a valóság, ez a jogi alap. És természetesen számunkra nem csak intézményekből fontos ez a múltban, mi nem akartunk elfeledkezni arról, hogy a tagállamok finanszírozzák ezt a testületet, nem akarjuk a közvetlen ellenőrzést. Persze, tudjuk, hogy ez független lesz, mint a EBB, de mégiscsak fontos az, hogy legyen itt egy intézményi koherencia, és legyen egyfajta együttműködés az új jogi kereten belül, mert ez támogatást adhat a stabilizációs funkciónak, mert különben ezt át kell majd csoportosítanunk. Persze ez nem egy túlságosan magas összeg a költségvetésben, és nem is igazán tudom, hogy hogyan tudnánk az új funkciókat a már meglévőkkel eh, kombinálni. Nem hiszem, hogy ez sikerülne. Kohéziós politikáról van egy szó többek között. Tehát az egyik eh, módja ez, hogyha nem tennék ezt meg, sokkal nehezebb benne minden the view about this, this point. But I said already to... Már így is sokat beszéltem. Itt az ideje annak, hogy megadjam a szót a vendégeknek. Először is Váltriz eh, Dombrovskis úrnak. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívásukat, és hogy megszervezték ezt a meghallgatást ma. Az EMU elmélyítéséről szóló vitajutó dokumentumot közreadtuk, és erről voltak már viták itt önöknél is, és az Európai Tanácsnál is, és ezeken alapján adtuk közre a decemberi csomagunkat. Tehát örülök annak, hogy ismételten beszélhetek erről önökkel. Az EMU elmélyítése nem önmagában való cél, ezzel növekedés, munkahelyteremtés, szociális igazságot, gazdasági közelítést, illetve pénzügyi stabilitást lehet elérni. A fő céljaink egyértelműek, egységesség, demokratikus elszámoltathatóság, amikor lehetséges az EMU-nak mindenki előtt nyitva kell állnia, minden tagállam előtt, sokkal hatékonyabban ki kell aknáznunk az erőforrásokat, a felelősséget, a szolidaritást, a kockázatcsökkentést, kockázat megosztást. Ezen kívül nagyobb politikai felelősségre is szükség van átláthatóság ez szempontjából, és több párbeszédre van szükség a parlamentek között, a társulat, a szociális partnerek között. Hogyha a csomagunk gazdasági hátteréről beszélünk, azt láthatjuk, hogy a növekedés a legmagasabb tíz éve, a mm, munkanélküliségi ráta a válság előtti szinten van, a válság előtti szinten van a szegénységnek kitett személyek e, aránya is. Tehát ezt a pozitív környezetet arra használjuk fel, hogy a gazdasági alapjainkat megerősítjük, fiskális puffereket e, építünk ki, a konvergenciát támogatjuk, és fiskális intézkedéseket teszünk, vagyis strukturális reformokat teszünk, kiszélesítjük a banki uniót illetve a tőke uniót. Ezáltal munkahelyet, illetve jóletet lehet teremteni. 2011 óta a tagállamok lépést tettek az specifikus ajánlások egyharmadában legalább. A kérdés az, hogyan lehet még jobbá tenni mindezt. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy eszköz, amivel plusz ösztönzés lehet adni a tagállamoknak, hogy több reformtörekvéseiket végrehajtsák, amiket a bizottság javasolt. Az erre vonatkozó javaslat majd májusban fog megérkezni, de volt már egy kísérleti fázis, és elmondhatom, hogy ez teljes mértékben opcionális volt, a strukturális és befektetési alap tartalékaiból finanszíroztuk ezt, voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogy mi volt a támogatások forrása, főként a regiszterbizottságban, de úgy gondoljuk, hogy fontos előlépni ezen fontos dossziéban. A második javaslatunk az az volt, hogy növeltük a strukturális reform támogatói program költségvetését 2020-ig. Ez a program a tagállamoknak kérésre technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy a támogató reformokat hajtsanak eh, végre. Nagy a kereslet, 2018-as költségvetésből csak eh, egyötére tudtuk teljesíteni 24 tagállam kérésének. Tisztelt képviselők, hiszek abban, hogy a jóléthez eh, az kell, hogy az euró nyitott legyen mindenki előtt, és inkluzív legyen. Láthattuk, hogy volt konvergencia, támogatás, az olyan EU tagállamokat támogatjuk, amelyek halandóak az EU-t átvenni, az eurót átvenni. Olyan reformokra van szükség, amelyek fel tudják őket készíteni az eurótagságra. Rövid távon ezt egy strukturális reform támogatási program projekt által lehet támogatni, és 2020 után pedig lesz majd egy erre szánt konvergencia eszköz, az erre vonatkozó javaslat ugyancsak májusban fog megjelenni. A nagy gazdasági sokokat egyáltalán nem lehet kizárni, ezért nagyon fontos a válságkezelési eszköztár. Erősíteni kell a magán krízis megosztást, ez a legfontosabb prioritás. Minél nagyobb a magán kockázat megosztás, annál kisebb lesz a az állami segítség szüksége. A banki unió szempontjából a legfontosabb lépések az önök kezében vannak. Számítunk önökre, Eszed Lángére, Péter Simonra és Gunnar Hökmákra, az előadókra, hogy lépés legyen a kockázatcsökkentési intézkedésekkel, illetve a bizonyítási rendszerekkel kapcsolatban. vannak javaslatok is, amelyeket nem régiben tettünk a nem teljesítő hitelekre vonatkozólag is, ezáltal is lehet csökkenteni a banki szektor kockázatait. A fennálló kérdések kezelése nagyon fontos a tőkepiaci unió szempontjából is, meg kell állapodnunk a pán-európai személyi nyugdíj eszközökről, és itt az elnyék jelentéstevők az előadók remélhetőleg meg tudnak állapodni a nyár előtt. Az e európai felügyeleti szervek támogatása nagyon fontos, és szeretnék itt is konstruktív kompromisszumokat tenni. De mivel a piacok nem tudják elnyelni a nagy sokokat, a kormányoknak is egyfajta utolsó mencsváként kell szolgálniuk, ezért az európai stabilitási mechanizmusot erősíteni kell, úgyhogy az eurozóna országnak könnyítést adunk stressz esetén. Az, hogy az ESM-ből egy európai monetáris alapot csinálunk, ezáltal jobban fel tudunk készülni a további sokkokra, illetve nagyobb lesz a demokratikus felügyelet is az egységes szanálási alap, illetve a betéti alap tovább megerősíti majd a banki rendszerbe vetett bizalmat, és ezáltal kevésbé lesz kitett ez a szektor. Szeretnék egy eurozóna fiskális stabilitási mechanizmusot, mechanizmust, megfelelő puffereket kell létrehozni, de vannak olyan esetek, amikor fel kell lépni, és a befektetése csökkentés az első lépés ilyenkor. Ezért az Európai Befektetési Védelmi Rendszer, amit decemberben felvázoltunk, most már konkrét javaslatokkal is rendelkezik a hitelekre vonatkozólag, illetve a limitált visszaremtételő hitelek esetében átlátható lesz, és egyértelmű kritériumokkal fog ez dolgozni. Végezetül pedig a stabilitási és irányítási szerződést szeretnénk az EU keretbe belehelyezni, szeretnénk megfelelő puffereket létrehozni az ellenálló képesség eh, érdekében. Elnök úr, tisztelt eh, kollégák! A jelenlegi kedvező gazdasági környezet lehetőséget kíván arra, hogy egy virágzó gazdaságot hozzunk létre a közös jövőnk érdekében. Van még egy teljes jogalkotási év a választások előtt, és szeretnénk ezt kihasználni annak érdekében, hogy igazi előlépést tegyünk. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Vice President Dombrovskis. Köszönöm szépen, Dombrovskis alelnök úr. Uh, Moszkovici úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt Valdész, a múlt héten az euró csúcs a gazdaság és monetáris unió elmélyítéséről szólt, és itt nem állnak rejtélyek a háttérben, hanem a politikai körülmények lehetővé tették azt, hogy bizonyos előrelépések történjenek, és most júniusig el kell végeznünk a munkát. A bizottság így fog eljárni. Különböző munkacsoportok, illetve eszmecserék kerültek megrendezésre, és ennek nagyon örülök. És a decemberi, decemberi eredményeket integrálni kell a munkába. Nagyon fontos az is, hogy májusban a költségvetési költségvetési javaslatokat tesz majd a bizottság, és ez a decemberi ambíciókat lefelé csökkenti. A javaslatok nagyon fontosak, hiszen így a tűzoltó hozzáállástól elszakadhatunk végre és inkább építészek lehetünk, hosszú távon építkez, építkezhetünk, és egy ellenállóbb, megfelelő eurózónát hozhatunk létre. Ennek legfőbb, legfőbb eszköze, eszköze, hogy önkéntes alapon reformokat foganatosítsunk, és ez egy nagyon fontos mechanizmus, nagyon nagyon fontos reformok kellenek, reformokat kell végrehajtani különböző szinteken. Ami a stabilizációt illeti, nem kellő mértékű az előrelépés. Meggyőződésem, hogy az eszköz rendkívül fontos az aszimmetrikus sokkok esetében annak érdekében, hogy a növekedést, illetve az ellenálló képességet megőrizzük. Ezért nagyon fontos, hogy a stabilizációs mechanizmus hiteles legyen. Ez azt jelenti, hogy gazdasági szempontból jelentős legyen, és valóban betölthesse stabilizációs szerepét, illetve megfelelő forrásokkal rendelkezzen. Így a bizottság javaslata, amely a 2020 utáni MFF-re vonatkozik. Nyitott az ambiciózusabb hozzáállás iránt. Két költségvetési eszköz kiegészíti tehát a decemberi csomagot, és egyensúlyt kíván kialakítani a felelősség és a szolidaritás között valamint az eurozóna demokratikus felelőssége, a kockázat megosztás megerősítéséről szól. Ami pedig a demokráciai vagy demokratikus aspektust illeti, erről már szóltam a bevezetőmben, itt nagyon fontos szerepe van az önök intézményének. Ez a demokratikus dimenzió jelenleg nem igazán privilegizált, a tagállami eszmecserék során. Azonban úgy gondolom, hogy ezt nem szabad mellőzni, nem szabad föláldozni. Három kérdést vetnék föl először is. Az európai stabilitási mechanizmust szeretnénk uh, integrálni egy, uh, egy jogi keretbe az Európai Parlament segítségével, meggyőződésem, hogy az MS ö, kormányközi volta akadályozza a jelenlegi előrelépést. Aztán a költségvetési szerződés, amely szintén benne volt a, demok- a de- decemberi csomagban, megerősíti a demokratikus dimenziót, illetve az integrációt. Egyrészt ott van a rugalmasság, másrészt pedig a, a fegyelmezettség kérdése. Ami pedig a pénzügyminiszterek szintjét illeti, meg kell erősíteni a demokráciai felelősségvállalást. Azt javasoltuk, hogy a gazdasági ö, tárcáért felelős bizottság és az eurozóna vezetője tárcáját összevonjuk, és így nagy erővel védhetjük az eurozóna érték, értékeit, illetve érdekeit, és szerintem itt a demokráciában az átláthatóságot és a hatékonyságot emelhetjük, hiszen a kettő kéz a kézben jár. A demokrácia hiánya, illetve a kontroll hiánya mindig a hatékonyság csökkenéséhez vezet. Ez a demokratikus dimenzió tehát rendkívül fontos marad, és gondolom, hogy ez az önök számára is nagyon nagy súlyjal bír. Újra kell lendíteni Európát egy lehetőséget kihasználva arra, hogy gazdasági és monetáris uniónkat megerősítsük. De, mint minden gazdasági lehetőség, ablak kinyílik, aztán bezáródik. Úgyhogy a júniusi döntések rendkívül fontosak lesznek, hiszen ezután már túlságosan késő lesz. Most március 27-ét írunk, hogyha júniusig döntést akarunk hozni, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon keményen kell dolgoznunk, hiszen hiszen uh, alapvetően meghatározzuk majd az uniónk jövőjét. És hosszú távon kell gondolkodnunk. Hogyha kihagyjuk ezt a lehetőséget, akkor a, a vesztesei leszünk ennek a folyamatnak. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a vita, illetve az eszmecsere során a megfelelő ambíciószintet föntartsuk. First speaker, Köszönöm, Burhan Pálc úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, biztos úr. Köszönöm szépen a mai előadásukat a múlt decemberi csomag kapcsán. Az a csomag, amit ma bemutattak, az bizonyára sok oldalú, és a nyilvános vita is azt mutatja, hogy nagyon sok mindenről kell beszélni, és hogyha a két előadást, Dombrovszki, illetve Moszkvici úr előadását meghallgattam, akkor még egyértelműbbé vált, hogy a bizottságon belül egyértelműen elég messze menő véleménykülönbségek vannak, legalábbis ez az én benyomásom. Néhány témára szeretnék csak korlátozódni. A jó gazdasági helyzet. Valóban egy gazdaságilag sikeres periódust élünk, amikor az Európai Unió növekedési erőlátásait felfelek korrigálják rendszeresen, és a legnagyobb kockázatok most politikai területen vannak, és nem gazdasági területen. Véleményem szerint ezt a jó időszakot ki kell használni arra, hogy felkészüljünk a rosszabb időszakra is, és olyan eszközöket hozunk létre, amelyek a gazdaságot ellenálló képességbe teszik. Tudjuk, hogy az alacsony kamatok ideje nem fog állandóan tartani, és láthatjuk, hogy az USA-ban és az Egyesült Királyságban is nőnek már a kamatok. Annál inkább ki kell használnunk az előnyös helyzetet arra, hogy az eurózónát most tegyük versenyképességé, és elérjük azt, hogy minden tagállam megfelelő erős lábakon álljon. A kérdésem az az, hogy a bizottsági javaslatok hogyan járulnak ahhoz hozzá, hogy a szükséges reformokat, illetve a hosszú távú növekedést támogatni lehessen. Rövid kérdésem lenne a konvergenciáról a tagállamokban. Van egy EMU csomag, amely intézményi vitát eredményezett valóban. Inkább a forma a funkciót követi elvet kellene alkalmaznunk. A kérdés az az, hogy milyen fajta feladatokat kell teljesíteni, és utána lehetne a formátumról beszélni. Az intézmények az utána következhetnének, mert hogyha mert fontosabb az, hogy egy közös nevező legyen minden kinek azon kellene, hogy az elmúlt erősítsük, ennek a többlet értékét. Hogyha mindenki kitart ezen cél mellett, akkor szerintem van értelme annak, hogy további lépéseket tegyünk. Szeretnénk, hogyha tényleg igazi konvergencia lenne a tagállamok között, és szeretnénk, hogyha a tagállamok készen állnának arra, hogy erősebben végrehajtanák a szemeszter ajánlásokat, és nagyobb lenne a vita nemzeti szinten annak érdekében, hogy saját felelősséget vállaljanak az eurozóna érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Burkhardt, ezt a kérdést. Talán engedje meg, hogy először az első pontjára reagáljak, a bizottságon belüli munkára. Hangsúlyozom, hogy nincsenek véleménykülönbségek a bizottságon belül. A javaslatainkat közösen terjesztjük elő Muszkovici úrral, és májusban is, amikor majd plusz ajánlások jönnek, akkor is ezek olyan javaslatok lesznek, amelyeket közösen fogunk előterjeszteni. Ez eredménye a bizottságon belüli tárgyalásainknak. Van egy eh, EMU projekt eh, csapatunk, amelyet én és Moszkolici úr vezetünk, tehát eh, ez az eredmény, a közös munkánk eredménye. Ezt tisztázzuk. a kérdéseit illetőleg a jelenlegi gazdasági háttérről és arról, hogy az ellenálló képességet és a versenyképességet kell növelni a gazdaságunk kapcsán. Ez része a javaslatainknak. Hogyha látja a csomagunk logikáját, ez két fő ö, csoportot ö, tartalmaz. Az első az az, hogy a az ellenálló képességet növeljük. A második pedig az az, hogy az EU válság felvevői képességét javítjuk a nagy gazdasági sokokkal szemben, és megkönnyítjük a konvergenciát a tagállamok között. Tehát követjük ezt a három fő elvet, és egyetettek az ön elemzésével. Oui, je, je ne peux que confirmer ce que disait Valdis. Igen, Valdival csak egyet érthetek azzal kapcsolatban, hogy mennyire kollektív jellegűek a javaslataink. Mi ö, a bizottságban csapatmunkát végzünk, és valóban az egész bizottság támogatja ezeket a javaslatokat. Bálc úr is utalt rá, hogy egy olyan fázisban vagyunk a ciklikusságon belül, amely most pozitívnak ítélhető meg, de nem szabad ilyenkor lejjebb adni. Fontos az, hogy a strukturálisabb intézkedéseket támogassuk ilyenkor, de ugyanakkor a tagállami reformokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen itt különböző eljárásokról van szó, és az eurozóna maga is tett már ilyen intézkedéseket. Itt nem egy kollektív problémáról van szó, és azt hiszem, hogy sikerült már az bankunió területén is előrelépnünk annak érdekében, hogy jobb legyen a helyzet ahhoz képest, amilyen még a pénzügyi válság előtt volt. Ezen kívül pedig a bankunió kérdése, a backstop mind olyan témák, amelyek már igen érett fázisban vannak a gazdaság és monetáris unió elmélyítése kapcsán. Pervans Beres, köszönöm. Nagyon örülök ennek a javaslatnak, és a decemberi csomagnak is. Hát itt a Godóra várva végre megérkeznek bizonyos javaslatok. A tőkepiaci unió kapcsán, vagy a bankunió kapcsán felmerül az, hogy emlékeznünk kell arra, hogy ez a két téma rendkívül fontos, és alapvetően egyik sem szabad, hogy a gazdasági és monetáris unió említésének ellenében hasson. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat fogalmaz meg a bizottság hol lehetne korrigálni a problémákat. Miután itt egy stabilitási mechanizmusról van szó, ezért mi itt, biztos úr, a múlt héten egy átöliét is tartottunk, erre utalt Moszkoviszi biztos is, és itt néhány alapelvről is esett szó. Gyakorlatban már mögöttünk van sok minden a nemmel kapcsolatban, de nem szabad, az F, a monetáris alap gondolatai érvényesüljenek a, a tanácsi vitákban. Ezért fontos ezt figyelembe vennünk. Ezen kívül pedig a négyes cikk értelmében az Európai Bizottság gyakorlatilag semmilyen hatós hatáskörrel nem rendelkezne a költségvetési fegyelem területén, és ezen kívül pedig a stabilitás, a pénzügyi stabilitás, az SSM létrehozása olyan kérdések, amelyeknek semmi köze nincsen például a trojka munkájához, amikor a monetáris alap próbált megoldásokat találni. Itt van az agregált adóügyi álláspont, amely a politikai gazdasági ciklust kívánja szabályozni. Talán egy picikét, mint hogyha elveszítettünk volna az intenzitásunkból, úgyhogy ilyen szempontból fontos lenne az, hogy visszatérjünk az eredeti gondolatainkhoz. Ezen kívül pedig azt is tudjuk, hogy fontos a six-pack és a two-pack kérdéseire visszatérni, és az utolsó gondolatom, amelyet perspektívába kívánok helyezni, az az, hogy stabilizálni kívánjuk a helyzetet. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, és hogy igen, sok vitát vett mindez fel, de itt egy alapkérdésről van szó, amelynek a konszenzuson kell alapulnia. A lehető legambiciózusabbnak kell lennünk az eurozónán belül. Ezt azért is mondom, mert a mi frakciónkban úgy gondoljuk, hogy a minimális munkanélküli segély kérdése nem lehet a gazdaság és monetáris unió csúcsa és egyetlen eredménye egyben. Köszönöm szépen, Beresz asszony. Önnek igaza van abban, hogy utal arra, hogy a az intézményrendszerünk tulajdonképpen nem kell, hogy összefoglalja az eddig történteket. Itt három dimenzióban kell gondolkozzunk. Itt van a védelmi mechanizmusok kérdése, amely a stabilitást biztosítja. Másodszorban a dinamizáló funkció, amely a befektetések a konvergencia irányába kell, hogy hason, és a harmadik a demokratikus dimenzió, amelyet sosem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ami az agregált adóügyi álláspontot illeti, ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk szintén, a konjunktúra szempontjából sem, tehát itt az Európai Fiskális Borddal dolgozunk együtt, meghallgatjuk az ő véleményüket, és úgy gondoljuk, hogy minél ö, neutrálisabb ö, megközelítésre van szükség. És végül pedig, ami a stabilizációt illeti, figyelembe vettem azt is, amit ön elmondott. Erről már azt hiszem, hogy elég sok minden elmondtunk. Köszönöm. Talán kiegészíteném még az elhangzottakat, a az uniós, tehát a, a tőkepiaci unió és a bankunió kérdésével kapcsolatban. Itt nem csak az EMU elmélyítésről van szó, hanem egy hosszú táv, egy rövid távú prioritásra is oda kell figyelnünk, mert a bankreform csomag 2016-ból nagyon hasznos volt, és remélem, hogy most már a trilógus fázisba tudunk lépni. Remélhetőleg a legfontosabb kérdésekben meg tudunk majd egyezni a Single Resolution fund kapcsolatban, és remélhetőleg az edis kapcsolatban is, és a tőkepiaci unióval kapcsolatban is. Ezek azok a jogalkotási javaslatok, amelyek megérkeztek, de ezekből összesen hármat sikerült eddig elfogadtatnunk Tehát ez azt is jelenti, hogy nem szabad, hogy egymásnak ellentmondó intézkedéseket alkossunk. Köszönöm szépen, ahogyan elmondtam tegnap, mi is nagyon elkötelezettek vagyunk az új jogalkotási javaslatok minél gyorsabb megvalósítása terén, itt főként a prudenciális megközelítésre, illetve a bank csomagra gondolok. Bervans utalt arra, hogy itt Brüsszelben, Brüsszel, Magritte fővárosa, tehát ugye itt azért vannak derogációink, és speciális státuszunk van, úgymond szürreális a helyzetünk. Ennyit a monetáris unióról, illetve a monetáris alapról. Pirko? Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy az EMU kapcsán egy mélyebb vitát, beszélgetést tudtunk elindítani, és Charles professzor azt mondta, hogy itt nem gazdasági indokokról van szó, hanem politikai indokokról. Elhangzott az is, hogy az IMF-ek ből származó pénzt nem az eladósodott országok kimentésére kell fordítanunk, hanem igazi politikai változásokra. Ezen kívül pedig Görögország kapcsán láthattuk azt, hogy a piacok stabilizációja mennyire fontos, és az importot hogyan, hogyan lehet importbarát feltételeket teremteni a gazdaságban. Vannak-e valós gazdasági indokok, amik miatt az európai monetáris alapra szükség van? Köszönöm szépen! Well, uh, on the question on uh, uh, uh, European monetary... Ami az európai monetáris alap, illetve a nemzetközi valuta alap kérdését illeti, nos, hadd mondjam el, hogy az eurozónak válsága során levontuk a tanulságot, hogy valamilyen ö, sürgősségi támogatási mechanizmusra van szükség. Ott van az EFSF, illetve a további más eszközök, az Európai Stabilitási Mechanizmus is létrejött, tehát levontuk a tanulságot a válságból. Tudjuk, hogy ilyen mechanizmusra van szükség. Azért is, mert megvannak a korlátai annak, hogy az IMF mennyiben tud részt venni az eurozóna támogatási programjában, illetve az unió országainak támogatásában. Úgyhogy nekünk fejlett gazdaságként saját magunkról gondoskodnunk kell. Az IMF ott van a háttérben, de tudni kell, hogy ezeket a programokat a bizottság hajtja végre az, az EKB-vel, és a lehetőség van erre, akkor az IMF-fel szoros együttműködésben. De az elmúlt három program keretében az IMF pénzügyileg nem járul hozzá ezekhez. Úgyhogy ez is egy jelzés arra, hogy fontosabb szerepet kell adni az Európai Monetáris Alapnak, illetve az ESM-nek. Wolf Klintz. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt biztos úr. Mindannyian hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos az európai stabilitási mechanizmus, és hogy ebből egy európai valuta alapot kell létrehozni. Nagyon fontos az, hogy itt a közösségi jogot vegyék alapul. Nekem úgy tűnik, eh, hogy igazából kevés tagállam eh, kész arra, hogy eltérjenek a kormányközi együttműködéstől. A tagállamok az elmúlt időben nem a közösségi módszert, hanem az kormányközi megoldást alkalmazták. Mi lesz akkor, hogyha nem kapják meg a tanács jóváhagyását, hogy az európai valuta alapot közösségi alapra helyezzék? Mit fognak majd tenni? A második kérdésem az úgynevezett európai bevezetési védelemre vonatkozik a tagállamok egyetemetették azt, hogy a bizottságot nem tartják az Európai Unió kormányának. Mi lesz majd ennek az európai pénzügyminiszternek a szerepe? Hogyan fog majd ez az eurózóna főnöké lenni, illetve hogyan lesz egy külön szerepe, vagy majd olyan lesz majd, mint a főképviselő, Magrini asszony, aki tagja a bizottságnak, de ugyanakkor eurozóna főnök is lesz tehát a cím már azt mondja, a pénzügyminiszter, igazából ennek egy kormányszerű funkció lenne, amit egyébként a tagállamok elutasítanak. Hogyan fognak ezzel a dilemával bánni? Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy mi lesz majd a kölcsönös banki függőség, illetve a bankok, illetve egyes kormányok függenek egymástól, vagyis az államkötvénytől való függés, amelyet felvásároltak a bankok ö, mm, saját tőke nélkül. Hogyan fogjuk ezt a kölcsönös függőséget megszakítani, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a bankok a jövőben ne menjenek bele ilyen kumulatív kockázatba. Nos, három kérdése. Először is a közösségi módszer szemben az intéz, a kormányközi megközelítéssel. El kell mondani azt, hogy már most is, amikor létrehoztuk a válságkezelési módszereket, mint például az ESM-et, vagy a fiskál és kompakt javaslatot, már megállapodtunk abban, hogy a válság során járunk el a sürgőség miatt a kormányközi módszerrel, viszont ezeket a módszereket majd át kell váltani közösségi módszerre. Erről már megállapodtunk korábban sőt azt is ki, kimondtuk, hogy vannak bizonyos határidők erre. Amit most teszünk az az, hogy a korábbi megállapodásainkat követjük, és az ESM, illetve az EMF esetében, ahol lesznek új funkciók, mint például az egységeszedéssel a backstopja, vagy a fiskális stabilizációs funkció. Ez volt a javaslatunk. Hajlandóak vagyunk erről beszélni a tagállamokkal, a parlamentekkel. Meglátjuk azt, hogy milyen messzire tudunk eljutni ezzel a megközelítéssel, és persze a bizottság védi a közösségi módszert, és meg is fogjuk ezt továbbiakban is védeni. az európai pénzügyminiszter kérdése. Ez egy olyan elképzelés, amelyet középtávra tervezünk. Ez egy kettős funkció lenne, és valóban hasonló lenne ez, válaszolva a kérdésére, mint amilyen funkcióban a főképviselőasszony is rendelkezik, tehát eurozóna elnöke is lenne, ugyanakkor tag lenne az Európai Bizottságnak is, és az EMU-ért felelne. Tehát így kell látni ezt a két funkciót. És valóban a példát a asszony pozíciójából vettük az utolsó kérdése. A bankok függősége az egyik lehetőség, amelyet hamarosan elterjesztünk, az az, hogy követjük az európai kockáz, rendszerkockázati alap megoldását. az eurozóna állam eh, adósságára eh, vonatkozna ez. A tagállami bankok nem lesznek annyira eh, kitéve a kockázatnak, hanem sokkal diversifikáltabb kötvényportfóliójuk lennének és az ilyen államkötvényekre 0 százalék kockázatot számolnánk. Van még egy másik vita is. Az ilyen államkötvényeket kapcsolatban. Itt nagyon ellentétes vélemények vannak. A 2006-os júniusi menettervben arról állapodtunk meg, hogy lesz majd egy nem, nyomon a nem nemzetközi munkát Bázelben. Ez már véget ért, nem volt egyetemű konklúzió. Arról kell beszélnünk, hogy ez hogyan hat majd ki az EU-ra. Ez egy olyan dolog, amely jel óvatosan kell bánnunk, ugyanis ez negatívan hathat ki a tagállami pénzügyi stabilitásra, hogyha ezt túlságosan gyorsan oldjuk meg. Please. Euh, Ehhez csak azt euh, fűzném hozzá, amit személyesen gondolok. Én nagyon, euh, nagyon hiszek a közösségi megoldásban. Egyrészt azért, mert ezt a legdemokratikusabbnak gondolom, és azt hiszem, hogy ez sokkal jobb demokratikus ellenőrizhetőséget biztosít, így működnek jobban az intézményeink is, és ezért a stabilitást így lehet a legjobban biztosítani. Ugyanakkor értem azt is, hogy a tagállamoknak ez nem mindig tetszik, és hogy középtávon is lehetnek változások, gyakorlatilag az új német koalíció is rámutatott erre. Itt olyan hipotézisekről beszélünk, amelyeket komolyan kell vennünk. Másodszorban pedig a gazdasági és pénzügyminiszter az eurozónára vonatkoztatva Mogherini asszonyhoz hasonló feladatkörrel a pénzügyek területén. Én úgy gondolom, hogy ez működőképes megoldás, Ugyanakkor minél hamarabb meg tudjuk ezt lépni, annál jobb szerintem. Nem feltétlenül veszíthetünk ezen a dolgon, és amennyiben ezt hamarabb meg tudjuk lépni, annál jobb. De ez az én személyes meggyőződésem. Thank you. Um, I remember very effective on the point Commissioner uh, Vice President Brodsky was mentioning. Köszönöm szépen. Dombrovskis úr utalt egy korábbi megjegyzésre, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás, igazságszolgáltatás ahol kockázatmentes likvid eszközeink vannak, ugyanakkor ezt ki is kényszerítjük. Tehát ez egy súlyos probléma, jó lenne valamilyen választ kapni rá. Anna Miranda. Köszönöm szépen. Hosszú évek válsága után megváltozott a gazdaságpolitikánk és a pénzügyi politikánk, ezért számunkra a zöldek számára ez egy elvesztegetett lehetőség. Nagyon kevés az előrelépés, pedig egyértelműek a problémák a kormányzás területén, és az eurozóna demokratikus legitimitása is kérdőjelezhető. A tagállamok számára gyakorlatilag nincsen felülvizsgálati lehetőség, és mi úgy látjuk, hogy persze vannak itt pozitív lépések, mint például egy európai pénzügyminiszteri poszt létrehozása, vagy pedig egy olyan hálózat, amely az uniót, a bankuniót megtámogatja de Urtasun úrral együtt mi úgy gondoljuk, hogy Spanyolországhoz hasonlóan ezek a nagyon kemény strukturális reformok, amelyek az embereket sújtják, és a kirekesztettség, a szociális problémák egyre súlyosabbak, én nem gondolom, hogy itt állandó megszorító intézkedésekre lenne szükség, ugyanakkor a demokratikus legitimitás nem elégséges, és tovább lehetne javítani ezt a szöveget. A másik oldalon viszont még azt szerettük volna elmondani, hogy Alapvetően a strukturális reformokra vonatkozó csomag kapcsán nem arról van szó, hogy az Európai Parlamentnek aggájai lennek, hanem mi visszautasítottuk a reformok kondicionalitását. Ráadásul ezt már nagyon keményen kimondtuk a plenáris ülésen is, és ezt a regionális politikák kapcsán is világosan kimondta az illetékes szakbizottságunk a gazdasági makrokondicionalitás esetében azért gondol, azt gondoljuk, hogy ez a tagállamok és régiók számára egy büntetés, és ez a, tanács, ez a parlament ezt gondolja többségében. Ezen nincs mit vitatkozni. Úgyhogy a kérdésem inkább a következő lenne. Tudja a bizottság garantálni azt, hogy ezt a programot nem fogják a privatizációk, vagy általában a közérdekű szolgáltatások degradálására fordítani. Tudjuk azt, hogy ezek miatt bizonyos tagállamokban, főleg nálunk, nagyon negatív a megítélése az Európai Bizottságnak, és hogyan kívánja az Európai Bizottság azt garantálni, hogy teljes szociális konszenzus és demokratikus legitimitás övezi majd a strukturális reformokat. Köszönöm szépen! Madame la députée. Euh, Kedves asszonyom, a bizottság szabályok alapján működik, alapvetően uh, a költségvetési uh, szigor mellett állunk, mert úgy gondoljuk, hogy uh, az eladósodás a jövő generációk terhére történik. Ugyanakkor a bizottság egyáltalán nem támogatja a megszorító intézkedéseket. Ilyen értelemben a büdzsé kapcsán is a görög válságban megmutattuk azt, hogy egy utat szeretnénk mutatni, és ez az utat gyakorlatilag a költségvetési fegyelmet és a mm, növekedés támogató intézkedéseket együtt kívánja előmozdítani. Ezt kívántuk megtenni korábban is, most is, és a deficit szerintünk nagyon negatív, mert ez sok problémát okozhat, de mi azt látjuk, hogy most már jó úton haladunk, és a növekedés ösztönző intézkedéseink kapcsán most már néhány hónapon belül az összes program alatt álló ország valószínűleg befejezheti ezt az utat. A divergenciát szeretnénk az Európai Unióban a tagállamok között és, az, és a tagállamokon belül is csökkenteni. Ezek politikai szempontok, és valóban arra van szükség, hogy ezt a divergenciát csökkentsük. A reformok, amelyeket javasoltunk, nem olyan reformok, amelyek a privatizációt támogatnák, ezek olyan reformok, amelyeket én inkább 2.0-ás reformoknak neveznék, hiszen most a gazdasági növekedés fellendülés időszakában vagyunk, és ez nem olyan, mint a korábbi időszakban végrehajtott reformok jellege, ezért, a támogat, ezért támogatjuk az inkluziót és a kutatásfejlesztést. Köszönöm szépen! És még ezt kiegészítve, szeretném azt elmondani a reformokkal kapcsolatban, hogyha megvizsgáljuk például a strukturális reformjainkat, ez egy kereslet által vezérelt program, amelyben a tagállamok saját maguk határozzák meg a reformjaikat. Amikor megvizsgáljuk mindezt, akkor megvizsgáljuk azt is, hogy mindezek mennyire vannak összhangban az országspecifikus ajánlásokkal, az európai prioritásokkal, és valóban fontos reformokról van ez szó. Tehát ezek azok a kritériumok, amelyeket mindenképpen figyelembe vettünk, tehát keresletorientált vagy kereslet által ösztönzött reformokról van szó, és belső kialakítású reformokról. Ezen kívül pedig szeretnénk a kereslet által irányított mechanizmusokat ösztönözni, mert így lehet a reformokat jól megvalósítani. Papadimulis úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, Görögországról szeretnék kérdezni. Elégedettséggel látom, azt hallom azt, amit a bizottság elmondott Görögországról is, és arról is, hogy lassan kikerültünk a programból. Azt is meg kell állapítani, hogy van um, a ESM, a, a bizottság részéről arra vonatkozólag, hogy intenzív um, ütemtávra van szükség, tehát júliusig kell ezt megvalósítani, tehát még a program lejárta előtt meg kell az egésznek valósulnia. A negyedik értékelés, utolsó értékelés a görög növekedési program esetében. Ez azt jelenti, hogy 100%-os görög tulajdonosságra van szükség. Ez eh, igazi teher eh, Görögország számára, de vannak olyan dolgok is, eh, amelyek terhelhetik a, a pénzt, adókat is, például a középtávú kölcsönök kérdése. Már 2007-ben megrapodott erről az euró csoport, illetve kontroll szabályokat hoznak létre a program utáni időszakra, és itt van még a korábbi program is. Tehát a harmadik program előtt néhány hónappal, három évvel a program kezdete után az a helyzet, hogy az IMF még nem döntött arról, hogy halandó részt venni ebben a programban, vagy sem. Minden um, előrejelzés beleértve a görög helyzetet, ezt figyelembe vették a bizottság véleményét, és viszont az IMF-ét nem. voltak késedelmek is, pontosan azért, mert az IMF vonakodott, és végezetül ez káros volt hazám számára, főleg a görög emberek számára, és a késedelmek mindig is károsak. A kérdésem az az, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy időszerű és sikeres módon sikerüljön lezárni a programokat. Mi lesz majd az IMF szerepe, hogyha az EMF létrejön. Hát, hogy a görög programot be tudjuk fejezni időben, ami ugye mindannyiunk célja és legjobban felfogott érdeke. Elméletileg az Euró csoport június 11-én fog erről döntést hozni. Lehet, hogy ez később lesz egyébként, de most ez a cél. És addig pedig bizonyos célkitűzéseket meg kell valósítani. Egyrészt a görög hatóságok kell, hogy megvalósítsák azt a növekedési programot, amelyet a görögök a görögöknek és saját maguk által hoztak létre, és ezen kívül pedig egy olyan tervről van szükség, egy olyan tervre van szükség, amely fokozatosan vezethető be. El kell gondolkodni azon is, hogy mit kívánunk tenni a programból való kivezetés, ellenőrzése területén. A világosság kedvéért uh, itt nem egy negyedik programról van szó, és nem is hasonlíthat uh, ehhez. Ez inkább egy ilyen nyomonkövetés kell, hogy legyen egy meha, új mechanizmus kialakítása. A cél, amely a növekedés uh, ösztönzését célozza meg a banki szektorban, Görögországban. Ahogyan ön is tudja, az Európai Bizottság a görög intézményrendszerrel együttműködve közös eredményekben gondolkodik. A közös értékelésünk alapján lehet ebből a helyzetből kihúzni Görögországot. Természetesen itt egy kollektív munkáról van szó. Ez korábban is így volt, és most is így van és valójában a bizottsági javaslatok általában nagyon közel álltak a valósághoz, és Görögország eredményei az elmúlt három év során állandóan javultak. Vagyis ki tudtuk használni az összes kezünkben álló lehetőséget, hogy a valós növekedési adatokon tudjunk dolgozni. Egyértelmű, hogy csökkenteni kell a deficitet, nem kell ehhez nagy matematikai kalkulációkat végezni, láthatjuk azt, hogy hol nem logikus a rendszer, és a következő időszakban majd ki tudjuk dolgozni az alapelveket. De ezt a helyzetet objektíven fogjuk kezelni, és ugyanakkor nagyon becsületesen próbáljuk majd megközelíteni. Köszönöm. Márko Válli, köszönöm. Én is köszönöm a két biztosnak, hogy javaslatokat fogalmaztak meg. Ezeket természetesen nagyon nagy figyelemmel olvastam el, és azt gondolom, hogy valóban szükséges a gazdasági terület egyensúlytalanságait kezelni. És ez tényleg Dél-Európában okoz nagy problémákat, valamit tennünk kell. Viszont a kompromisszumok, amelyeket ma látunk, mind olyan kompromisszumok, amelyek nem oldják meg ezeknek az egyensúlytalansági problémáknak a kérdését, mert az egyik oldalon kompenzációkról beszélünk, 20-25 milliárd euró 7 év alatt, tehát azért ez nem túl sok. A másik oldalon, és ezeket egyébként a tagállamok fogják megfizetni, vagyis a költségvetési fegyelem, a megszorító intézkedések megint a tagállami pénzekből lesznek finanszírozva, és olyan eszközök gondolkodtunk, amelyek megint csak a feltételességhez köthetők. Például Olaszország esetében nem igazán lehet érteni azt, hogy miért kell majd nekik ezeknek az alapoknak egy nagy részét befizetni, és aztán olyan reformokat valósítani meg, amik nagyon sokszor igazságtalanok, és még ráadásul ugyanabból a pénzből fogják őket finanszírozni. Érti-e ezt egyáltalán a tanács és a bizottság, hogy ne olyan eszközöket gyakoroljanak, vagy dolgozzanak ki, amelyek nem hatékonyak. Itt fiskális vagy adóbevételek átprogramozása lenne a jó megközelítés. Ez olyan tabu kérdés, vagy sem? Hogyha ez tabu, akkor miért kell egy újabb olyan kompromisszumba belemenni, amiről már most is tudjuk, hogy nem fog működni? az eurobondokkal kapcsolatos javaslatok esetében miért kell megint olyan kompromisszumokra menni, amelyek kell senki sem ért egyet, és mindenki előre tudja, hogy úgysem fogják a be, megvalósítani a hozzájuk fűzött reményeket. Miért van az, hogy mindig rossz megoldásokban gondolkodunk, olyan kompromisszumokban, amiket előre tudjuk, hogy nem fognak működni, mert a következő ciklikus válságban megint meg fogjuk majd szenvedni azokat a problémákat, amelyek az eurozóna nem kiteljesedett létéből fakadnak. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, először is, ami azt a kérdést illeti, hogy a gazdasági egyenlőtlenséggel hogyan is fogunk megbírkózni. Nos, azt hiszem, hogy a javaslatok pontosan ezt a célt szolgálják. Két fontos irányvonal van. Egyrészt meg kell erősíteni az eurozóra gazdaságának ellenálló képességét, másrészt pedig javítani kell az európai válságabszorpciós mechanizmust, Először is, ami a, a strukturális reform javaslatot illeti, ez egy teljesítési eszköz. A számok még nincsenek kőbevésve, tehát most egy úgynevezett discussion paperről van szó, egy munkaanyagról, és május elején az MFF javaslat kapcsán születik meg majd a végleges. Ami pedig a tartalmat illeti, ez egy kereslet vezérelt mechanizmus, amely támogatja a pénzügyi ösztönzőket a tagállamok számára, tehát nem, nem kölcsönről, nem hitelről van szó, hanem támogatásról, Európai Uniós költségvetésről. És ez aztán a tagállamok rendelkezésére áll a reformokra. Az eurózóna fiskális stabilizációs funkció hitelt tartalmaz, amely támogatja a közberuházásokat ugyanolyan szinten, egy nagy gazdasági sok esetében, hiszen gyakran a beruházás az első terület, ahol csökkenéseket tapasztalunk, tehát ezt szeretnénk támogatni kölcsönökkel, illetve ezt ki lehet egészíteni korlátozott szintű támogatással. Tehát a két eszköz között megvan a különbség. Aztán felmerült az eurókötvényekre vonatkozó kérdés is. Ugye beszéltünk erről korábban, és meghallgattuk a visszajelzést. Ez benne van az úgynevezett reflexiós anyagban is. És akkor beszéltünk erről a szuverén adóság kérdése kapcsán, Itt most nem erről beszélünk, hanem ö, szuverén kötvényekről. Ezzel próbáljuk ö, ezt a kérdést megoldani. Köszönöm. Monsieur le député, euh, que l'intention de la commission... Igen, én is szeretném elmondani, hogy a bizottság nem szerette beleszólni a demokratikus folyamatban Olaszországban, hanem egyszerűen arról van szó, hogy mindannyian tudjuk, hogy az olaszországi eh, termelékenység gyengeségét kell valahogy orvosolni, ehhez pedig reformokra van szükség. Az eladósodottság aránya magas Olaszországban. Egyrészt eh, a növekedést kell támogatnunk, másrészt pedig egy olyan költségvetési politikát kell folytatni, amely felelősségteljes. Olaszország nagy ország, harmadik legnagyobb gazdasága az eurózónának, illetve ha nagyon hamar a harmadik legnagyobb gazdaság lesz az Európai Unióban. Egy olyan országról van szó tehát, amely egész egyszerűen alkal, amely számára nagyon fontos, hogy alkalmazzák a kötelező, illetve közös szabályokat és ez a jövőbeli generációkra nehezedik, ez az eladósodottsági probléma. Manó úr, az eurozóna kudarcával szemben a globalizációs erők mindig a további Európai Unió megerősítését kívánják és ez szolgálja ez a reformcsomag is számunkra, és a nép számára ez nem megfelelő megoldás, hiszen a múlt már igazolta ezt, a nemzeti bankok kezéből kivettük a demokratikus ellenőrzést, és aztán 2014-ben a gyámságot az Európai Központi Bankra bíztuk, majd létrejött az, az Európai Monetáris Alap, amely maga alá sodorta a tagállamokat, azt látjuk, hogy különböző intézkedéseket hozhat, megszorító intézkedéseket a demokratikusan megválasztott kormányokra nézve, és láttuk, hogy milyen eredményt hozott Görögországban. Ezért egyre inkább aggódunk a költségvetési csomag kapcsolatos reformok kapcsán, hiszen itt reciklikus és recesszív folyamatokat látunk, ezt ebbe az irányba viszi az Európai Központi Bank Európát. A, mi a bail-in kérdését illeti, itt ismét külső hitelezők tevékenységéről beszélünk. Egy olyan, egy olyan piacról van szó, amely a helyi banki szintet kiiktatja. Ez azt jelenti, hogy az amerikai az amerikai bankok kezébe helyezzük a hatalmat, a Goldman Sachs és az amerikai bankok kezébe. Tisztelt biztos úr, a kérdésem nagyon egyszerű. Ön, aki a demokratikus értékek mellett tör láncsát, láncsát elmondaná-e, hogy milyen demokratikus eszközök érvényesülnek itt az Európai Monetáris Alap kapcsán. Monúr, ahogy önt hallgatom, igazából nem értem, hogy mit mond, valószínűleg korlátozottak az intellektuális lehetőségeim, de én úgy látom, hogy némi zűrzavar honol az ön szövegében, az ön felszólalásában és úgy értem, hogy úgy érzem, hogy ön sem értette meg, hogy miről van szó, hiszen a demokratikus választás lehetősége, lehetősége fennáll. Megvannak a nacionalista ideológiai aspektusok, amelyek ugye nagy zűrzavart kavarnak de az európai állampolgárok nagyon jól tudják, hogy az euró védelmet jelent. Ön az Európai Központi Bankot támadta, szokásához híven, azonban az, az EKB e iránymutatása nélkül, illetve a 2012-es drági intézkedések nélkül, a likviditási ö, program nélkül nem lennénk a jelenlegi helyzetben, ahol a kamat nagyon történelmi szinten is alacsony, és amely nagy mértékben támogatja a növekedést. Nagyon tudjuk, nagyon is jól tudjuk, hogy mi volt az euró előtt. Óriási divergenciát tapasztaltunk a különböző országok között. Ezen kívül a bankunió programjáról is szólt, Azonban gondoljunk csak a szanálási mechanizmusra, az ellenőrzési mechanizmusra, amely a restruktúrálással, tehát az átszervezéssel kiegészítve lehetővé teszi azt, hogy elkerüljük a, a múlt válsághoz hasonló forgatókönyvek kialakulását. Amit pedig az Európai Monetáris Alapról mondott, annak nem sok értelme van Ez egy szerződési kitétel, ezen kívül rugalmassági elemekkel ruháztuk fel ezt a kérdést, úgyhogy amit ön mond, amit gondol az Európai Monetáris Alapról, nagyon messze van a valóságtól, illetve ennek a, ennek a víziójáról. E, e, új kérdés. Egyáltalán nem válaszolt a demokratikus, demokratikus aspektusra vonatkozó kérdésemre. E, Moszkovici úr, kérem, hogy kövessen nyomon a bizottsági javaslatot, amely a közösségi mechanizmusba ellenőrzési elemet emel be, az Európai Parlament ellenőrzését is. Szerintem ez az egyik legjobb demokratikus út, megerősíti a parlamenti szerepet, illetve egy közösségi szerepvállalást you. So we have concluded and... Uh... Köszönöm, akkor ezt lezártuk, és teljes mértékben egyetértek Moszkovici úr véleményével, és azzal a megjegyzésével is, hogy mind a háromban nagyon fontos a demokratikus szellem, nagyon fontos mind a három, de a demokratikus szó nem tűnik annyira privilegizáltnak, hiszek abban, hogyha ezt feláldozzuk, akkor nem leszünk hatékonyak a másik két területen sem. Arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy kövessék a bizottság javaslatát, hogy helyezzük mindezt közösségi módszer alapjára, és a további elemekre is szükség van az EMU csomagban mi, a mi részünkről mi hajlandóak vagyunk keményen dolgozni a jogotási dokumentumon, hogy sikerüljen ezt párhuzamosan lezárni a kockázat, kezelési kockázati dimenzióval, amit ugyancsak támogatunk. Köszönöm mindannyiuknak, és mi folytatjuk majd a párbeszédünket, de kezdődjön a szavazás. Egy perc szünet. Yeah, colleagues, are you ready? Kollégák készen állnak? Akkor te, kezdjük a teszt szavazással. A szavazást megnyitom. Ez volt a teszt. Okay, The vote is closed. Lezárom a szavazást. Rátérünk Robert Zile javaslatára a az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetésekről. 81-es módosító mellett ellene tartózkodik, elutasítva A kompromisszum mellett ellene tartózkodik. E- elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Is adopted elfogadtuk. 97-es 177 mellette ellene ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 98-as mellette ellene elnézést, akkor az EPP hogyan szavaz mellette? Akkor mindenki mellette van, elfogadtuk, 99 erről is szavazunk, mellette. Ellenőrizzük a 99-est, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elutasítva 100 mellette, ellene Ellenőrizzük a százast, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 101-es mellette, ellenáll. Elfogadtuk. 102 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. B kompromisszum mellett elme tartózkodik, elfogadtuk. 118 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 128 mellett ellene elfogadtuk, 129 mellette ellene elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 131-es mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. 131-esről szavazunk. A 132 mellett ellen tartozik, elfogadtuk, 133 mellett ellen tartozkodik, elfogadtuk, 134 mellett ellen tartozkodik, elutasítva 135 mellett ellen tartozkodik elfogadtuk, 136 mellett ellen tartozkodik elfogadtuk, 137 mellett ellen tartozkodik elutasítva 138 mellette ellene a 138-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Ez 141-es mellett azok elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 143 mellette ellene. Ellenőrizzük a 143-ast. Lezártam a szavazást, elutasítva, 144 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 145 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 145-öst, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 146 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 147 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 148 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 149 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150 mellette ellene ellenőrizzük a 150-est, a szavazást megnyitom. Lezártam elutasítva. F kompromisszum mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk 22 mellette ellene tartózkodik elfogad, 23 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodik elutasítva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 160 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 26 mellett ellene tartózkodik, elfogadó 161 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 163 mellett ellene tartózkodik, elfogadó 164 mellett ellene tartózkodik, elfogadó 165 mellette ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük Lezárom a szavazást. Elutasítva 166 mellette, ellen, mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 167 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene elfogadtuk szerintem. Ellenőrizzük. Szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 172, illetve a többi blokkban mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 173, 79 együtt mellette ellene ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 176-os következik, mellette ellene tartózkodik elutasítva, 179 és a többi kettő blokkban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 180-as mellett elnézést, fogyottá vált, 181-es mellett, 171-es mellett ellene, 171-es elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodik el, utasítva 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38 mellette ellene elutasítottuk, de ellenőrizzük a 38-ást. Lezárom a szavazást elutasítva, 39 mellette, ellene, ellenőrizzük a 39-est, elfogadtuk, támogatták ezt, 40-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 1-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 41-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 43 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 44 mellett nem tartozkodik, elfogadtuk, 45-ös mellett nem tartozkodik, elutasítva, 2 mellett nem tartozkodik, elutasítva, 46-os mellett nem tartozkodik, elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartozkodik, elutasítva, ellenőrizzük a szavazást, mert a 47 esre Lezárom. Hármas mellett tartózkodik elutasítva, négyes mellett tartózkodik elutasítva, 48-as mellett tartózkodik elutasítva, 49 mellett tartózkodik elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 51-es mellette tartózkodik elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítva, el vált, 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 58 mellette nem tartózkodik elfogadtuk, 59-es mellette nem tartózkodik elfogadtuk, 60 mellette nem tartózkodik elfogadtuk, 61-es mellette nem tartózkodik elutasítva, hatos mellette ellene ellenőrizzük a hatost, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 62 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 8-as mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 63 mellette ellen tartózkodik, elutasítva, 65-ös mellette ellen tartózkodik, elutasítva, 66 mellette ellen ellenőrizzük a szavazás, megnyitom a 66-os. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, 68-as mellette ellen tartózkodik, elutasítva, 9-es okafogyottá vált. Mert elfogadtuk a B kompromisszumot, 69-es mellette, ellen tartózkodik elutasítva, 70-es mellette, ellen tartózkodik okafogyottá vált, 71-es kompatibilus mellette, ellen szerintem el van utasítva, de azért ellenőrizzük a 71-est, igen, lezártam a szavazást, elutasítva, 72 mellette ellenet tartózkodik, elutasítva 10 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk 73 mellette, ellene, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezártam a szavazást, elfogadtuk 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11, 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette ellene ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, a módosított szövegről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 38 igen, 4 nem, 8 tartózkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének. A következő ülésünk április 9-én lesz 3 órakor. Lezártam az ülést. Mindenkinek kellemes húsvét ünnepeket.